részt, hogy független szakértői panelt kell létrehozni, amelynek meg kell vizsgálnia a, az alapértékek végrehajtásának a minőségét. Nem hiszem, hogy helyes lenne, hogy ezen közösen meghatározott álláspontnak ne tegyünk eleget a 158-as módosítók ebbe az irányba mutat, az ALD-nek a 88-asa szintén, és azt gondolom, hogy van itt lehetőség a kompromisszumra az alapján, amit már a parlamentben eldöntöttünk. Röviden reagálnék arra, amit Hoppá, elnézés. hogy is mondjam a nevét? Rubjál, mondjuk az, hogy Rubjál, képviselő, de ez nem személyes észrevétel elnézést. Tehát ami az alap igazgatásával kapcsolatos kérdéseket illeti, hogyha ezt az eszközt aktiválják és egy bizonyos szinthez elér, mondjuk Magyarországgal kapcsolatban a Fidesz az alapok kezelésével kapcsolatban a politikai hatalom kiépítésére használja fel ezen eszközöket. Fontos, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy nagy mértékben az alapok irányítását a tagállami szintről nagymértékben áthelyezzük a bizottsághoz. Ez azért fontos, mert hogyha aktiváljuk ezt az eszközt, akkor ezt felhasználhatják arra, hogy a helyi NGO-kat, helyi önkormányzatokat az unió ellen hangolják, és azt mondják, hogy ezen eszközzel mi elveszük tőlük az EU-s alapokat. Tehát pontosan nem ez itt az elképzelés. Az elképzelés nem az, hogy a helyi önkormányzatokat, vállalatokat, NGO-kat büntessük, akik nagyon jó kezdeményezéseket képviselnek. Nem. Egy olyan kormánytól akarjuk elvenni az alapok igazgatását, amely nem tartja tiszteletben az alapértékeket. Ezért nagyon fontos, hogy ez a lehetőség meglegyen ahhoz, hogy elkerülhessük azt, hogy az alapértékek betartatása, jogállamiság és mások, politikai, ne lehessen politikai fegyver az EU ellen azáltal, hogy felhasználják a helyi szinten a résztvevőket, szereplőket, akik azt gondolhatnák, hogy az EU lapokat elveszik tőlük. Nagyon fontos, hogy az egész jogállamisági és alapértéki mechanizmusban vagy tárgyaláson ez felmerüljön. A Cumex botrányból látható, hogy az adóz, adózási intézkedések egy részének pontosan az az oka, hogy nem jó az irányítás, és nem tartják tiszteletben a jogállamiságot. Úgyhogy teljesen helyén való ezt ide bevenni, és köszönöm az elvégzett munkát. Nagy érdeklődéssel várom az árnyék jelentéstevők ülését, és remélem, hogy sikerül előrelépnünk. Elnök, köszönöm. Dali képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt előadók, az EU fontos, hogy hatékonyan érje el a prioritásait, ez rendkívül fontos a jelenlegi időszakban. Most, hogy az új MFF kezdetéhez érünk. Mint már elhangzott, a jogállamiság az egyik legfontosabb előfeltétele ennek. Üdvözöljük a bizottság javaslatát. Ez az anyag meghatározza a szabályozási keretet ahhoz, hogy sikeresen lehessen az költségvetését finanszírozni, közben kiemeli azt is, hogy mennyire fontos az ő költségvetését a működése minden szakaszában meg kell védeni. Figyelembe véve a benyújtott módosítókat, támogatjuk a hangsúlyt a jogállamiság és az alapértékek, és az alapvető definíciók között. Pozitívan állunk a javasolt intézkedésekhez, ahol amennyiben rendszerszerű a jogállamisági hiányosság egy tagállamban, ez kihat a megfelelő pénzügyi igazgatásra és az EU pénzügyi érdekeinek a védelmére. Két dolgon kellene kijavítani. Egyrészt egy olyan mechanizmusra van szükség, amely a lehető legegyszerűbb, és közvetlenebb, közvetlenebb és tudja biztosítani a haszonélvezők érdekeit. A bizottság ezzel kapcsolatban lépett, és konstruktív párbeszédre lenne szükség, ez mindenképpen rendkívül pozitív lenne. Azt is gondoljuk, hogy szükség szorosan nyomon követni a szabályozás iránymutatásokat. A javasolt mechanizmus csak az EU költségvetésére vonatkozik, és fontos, hogy csak a legfontosabb részekre koncentráljunk. Ezt a kapcsolatot fel kell állítani, és be kell építeni az új MFF keretbe. Ehhez fontos fenntartani a konstruktív erőfeszítéseket. Köszönöm. Köszönöm. Stász úr az utolsó Shadow. Szeretne valamit elmondani, vagy már mindent elmondott Gigolt kollégája? Akkor Dajcs Tamásnak adom meg a szót elsőként. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák! Kizárólag az idő rövidsége miatt tekintek el az udvariassági bevezető mondatoktól, amelyik a, amelyek a téma fontosságára, illetve a jelentéstevők által elvégzett munka színvonalára eh, vonatkozik. Nos, tisztelt kollégák, ami a lényeget illeti, a javasolt szabályozás egy kiegyensúlyozatlan eljárást hoz létre, másodszorban kikerüli a szerződés hetedik cikkejét, ami súlyos jogi probléma, harmadik egy teljes jogi szakmai félreértésen alapul, mégpedig azon, hogy a jogállamiságot ért sérelmek azok egyes konkrét országok esetében vizsgálhatóak-e, avagy az a helyes út, az utóbbi a helyes út, hogy kizárólag csak a jelenleg 28, majd 27 tagállam összehasonlító elemzésével lehet ilyen problémákat megállapítani, és végül, de nem utolsó sorban jogilag alapvetően megalapozatlan. És bárki félreértené, hogy most a saját személyes véleményemet mondtam, ez nem felel meg a valóságnak. Ez a négy pont, ez a tanács jogi szolgálatának, az Európai Bizottság által elkészített javaslatról született véleménye. Még egyszer szeretném mondani, a tanács jogi szolgálata a javaslatot kiegyensúlyozatlannak, a hetedik cikket kikerülőnek, tehát jogilag elfogadhatatlannak, egy súlyos szakmai félreértésen alapulónak, illetve jogilag megalapozatlannak eh, ítéli. Azt gondolom, hogy eh, indokolatlan nagyvonalúság, a tanács jogi szolgálata ezen véleményét figyelmen kívül hagyni. Jelen pillanatban mindaz, amit csinálunk, az egy alkalmatlan tárgyon elkövetett megvitatási kísérlet. Ha egy előterjesztése a jogi minimumot nem éri el, akkor bármilyen jó szándék is jellemzi a jelentéstevőket, meg bármennyi munkát végzünk eredményre, nehezen tudunk jutni. Én tudom, hogy jelen pillanatban ez egy kisebbségi álláspont, amit mondok. Mi több, nem is divatos álláspont, de én 30 eh, éve vagyok annyira a híve a jogállamiságnak, hogy továbbra is azt gondolom, hogy a jogállamiság védelme az kizárólag jogállami eszközökkel érhető el. Márpedig az előterjesztés, a benyújtott módosító javaslatokat is figyelembe véve, a jogállamiság minimumát sem tudja elérni, a jogállamiság a jogalkotásban azt a jogbiztonságot jelenti. Márpedig az előterjesztés a benyújtott módosító javaslatok nem orvosolják azt a problémát, hogy eh, az egész eh, eh, eljáráshoz előzetes feltételezésekre épül, feltételezésekre, ez a jogállamiság érvényesülés szempontjából elképzelhetetlen. Nincs tekintettel az arányosság elvére. Ha az unió pénzügyi érdekeit védi valaki, akkor a pénzügyi sérelemmel arányos eh, intézkedés lehet, és a bizonyítási teher nem jelentéktelen problémáját kikerüli, kinek is kell bizonyítani. Jelen pillanatban feltételezésekre épülő, nem jogi, hanem politikai vádakkal szemben tagállamoknak kéne védekezni. Valójában egy ilyen helyzetben pont fordított bizonyításra lenne szükség, azt kéne bizonyítani, hogy bármely tagállamban, összehasonlítva az adott kérdést a többi tagállamban érvényesülő gyakorlattal, megvalósul-e a jogállamiság sérelme vagy sem. Úgyhogy én magam is, bár egyre fogyó optimizmussal, de E, mégis e, még minimális bizakodással figyelek a előttünk álló e, időszak tárgyalásaira, de hogyha ezek az alapvető problémákat nem akarják megoldani, akkor azt gondolom, hogy zsákutcába vezet az erőfeszítésünk. Köszönöm szépen. Thank you. Next, uh, Mr. Albrecht. Köszönöm szépen, Albrecht úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahol, ahol mivel az MFF társjelentéstevője vagyok, mi támogattuk az eszköz, eszközt úgy, hogy ez része legyen az MFF csomagnak. Szeretném hangsúlyozni ezt, hogy az MFF csomagnak ez egy része lehetne. Ez nem egy önmagában való jogi eszköz lenne, ez együtt jár az MFF-fel. Ugyanez érvényes. Egyeteműnek kell lennünk, hogy amikor előkészítünk bármilyen fajta eszköz az EU-ban, akkor az minden 27 tagállamra egyformán érvényes lesz, nem egy olyan eszközt készítünk elő, amely átlátilag csak Magyarországra, Lengyelországra vagy Romániára vonatkozik. Ez az eszköz mindenkire vonatkozni fog, mert bárhol előfordulhat az, hogy sérül a jogállamiság. Amit a kollégám elmondott, természetesen más a helyzet hetes cikk benne van a szerződésben, amely arra kötelez, hogy tegyünk valamit, hogyha a jogállamiság sérül. Tudjuk, hogy ez hogyan működik, tudjuk, hogy egyhangúság kell ehhez, egyértelmű ez is a második javaslat, az egy jogi eszköz, amelynek hatékonynak kell lennie, a gyors gyorsan kell reagálnia az Európai Bíróságnak. Erős eszköz ez, ez gyorsan és egyértelműen kellene alkalmazni Egyetértek azzal, hogy a jogi problémákat meg kell oldani a jogi eszköz körül. A másik, a harmadik lehetőség az az, hogy reagáljunk akkor, és az már a kapocs az MFF-hez, akkor reagáljunk egyértelműen, hogyha az Európai köz pénz felhasználása kerül veszélybe, mert ez már az MFF-hez kötődik. Hogyha az európai pénz veszélybe kerül, akkor a, kell tenni, hogyha, mert különben az európai költségvetést bármire fel fogják használni, és azt pedig el kell kerülnünk. Meg kell kerülni azt, hogy az európai költségvetést bármilyen fajta dologra felhasználják, hiszen az európai költségvetésre nem lehet mindenre reagálni. Néhány ország számára az európai költségvetés fontos, mások számára nem fontos. Hiszen a költségvetésben való részvétel eléggé korlátozott. Sokkal fontosabb ez a kedvezményezetek számára, mint a nettófizetők számára. Úgy gondolom, hogy nem szabad elkerülnünk a költségvetéshez való kapcsolatot, illetve az európai pénzek elköltéshez való kapcsolatot. Hogyha ezt minden lefed, akkor nem kell az alapcsomagba helyezni ezt, mert eh, itt arról van szó, hogy akkor mindenre reagálunk ezzel az eszközzel. Egyértelműen kell tehát meghatározni azt, hogy mire szolgál ez az eszköz. Mert hogyha ez mindenre szolgál, akkor ezt nem fogják elfogadni a tanácsban, mert a tanács azt mondja majd, hogy ennek nincs semmilyen fajta jogi alapja. A jogi alap a közpénz eh, helytelen elköltésének veszélye, ez, ez egy, egy, egyértelmű. Mi támogatjuk az eszközt, ezt használni kell, de nagyon jól meghatározott és operacionalizált módon kell ezt használni, hogy amennyire csak lehet ez technikai jellegű legyen, mert technikai reakcióról kell, hogy itt szó legyen, nem, nem kell itt egy nyilvános vitát folytatni, mert uh, akkor a parlament egy része ezt majd támogatja, másik része ezt nem támogatja, és hogyha a szabályok megsértéséről beszélünk, akkor ez nem politikai vélemény. A szabályok megsértése az egyértelmű. Ezért egyértelműen objektív és technikai jellegű választ kell erre adni, hogy ez mindenki számára elfogadható eh, legyen. Mert hogyha a politikai eh, interpretációra adunk okot, akkor az egész dolog elvesz, eh, veszett hát úgy lesz, mert egy olyan hosszas politikai vita fog ebből kibontakozni. Kell ez az eszköz, de főként akkor, hogyha a közpénz kerül veszélybe. Elnök, köszönöm szépen, Ján, hogy hozzászóltál. Az Európai Bizottságtól van egy kollega itt, Valbrok úr, talán ő is hozzászól ehhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden fogok hozzászólni. A szakértői panellel kapcsolatban hadd hangsúlyozzam azt az álláspontot, amit Timmermans alelnök úr elmondott, amikor ez szóba került az infelt jelentés kapcsán. Nincsen gondunk azzal, hogy idézzünk szakértőket, amikor döntéseket hozunk meg. Nincsen gondunk azzal sem, hogy szakértőket vonjunk be specifikus területeken. A gondunk az az, hogy egy független szakértők panelje jöjjön létre, mert ez az elszámoltatosságot teszi homályosabbá. A bizottság felelős itt, ezen a területen, a jogállamiság területén. A bizottság jelent ö, önöknek, és önök döntenek arról, hogy a bizottság helyesen járt el. Tehát ezáltal, ezen panel által sérülne ez az intézményi felállás. Nincs gondunk azzal, hogy szakértőket vonjunk be akkor, amikor döntéseket ö, hozunk. A hatály szélesítése valóban ez egy gond, ez problémát jelenthet, nem csak azért, mert a tanács más irányba menne, de azért is, mert ez gyengíteni a jogi alapot, A tanácsban azt mondtuk, hogy szeretnék kell kerülni az átfedést a hetes cikkel, másfajta eljárásról, másfajta intézkedések vannak a két esetben. És végezetül az arányosság, illetve a bizintás terhe valóban, ezt mindig bizonyítanunk kell, hogy a döntés arányos, és nagyon fontos a bizonyítás terhe és Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a bizottság véleményét is meghallgathattuk, hogy visszatérhetünk a társjelentéstevőkhöz. Eider. Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem fogunk nagy vitát folytatni, hiszen erre időnk sincs, de két dolgot szeretnék mégiscsak kiemelni. Először is a rendelet célja. Hallottam, hogy mit mondtak néhányan, Albrecht úr is, nem tudok ezzel teljes metében egyetérteni ki. De azt, hogy most kibővítsük-e a hatályt vagy sem, ezzel kapcsolatban szerintem azt mondhatjuk, hogy ez a kibővítés, kibővítése határnak bekövetkezhet akkor, hogyha ez a kibővítés az Európai Unió értékeire. Hogyha az, az európai az értéke megsértése magába vonja az Európai Unió pénzügyi érdekének sérülését és, Viszont nem lehet hierarchia itt, ahogy az Igold úr is elmondta. Úgy gondolom, hogy eh, bármikor kár éri a költségvetést, és hogyha ezt el kell hárítani, akkor eh, kell ezt alkalmazni. Úgy gondolom, hogy itt van, itt lehetne egy közös nevező, ami a jogosságot illeti. Szerintem itt már bebizonyítottuk azt, hogy van jogi alap, ezt még a tanács sem vonja kétségbe, de lehet, hogy a jövőben megpróbálják ezt, ami pedig a hetes cikket illeti, a, maga a tárgy az ugyanaz, viszont az eljárási mód az más. A hetes cikknél Arról van szó, hogy a tagállamok bizonyos fajta illetékességkört veszítenek el, míg itt egyetemi pénzügyi szemléletről van szó, illetve az Európai Unió költségvetésének védelméről, tehát egyértelmű az elhatárolás a kettő között, ide a problémát. Ami pedig a módosítókat illeti, illetve az eredményt illeti, úgy gondolom, hogy a tanácsa folytatott vita lehet, hogy bonyolult lesz, de a parlamentnek egyértelműen be kell mutatnia a saját kritériumját, prioritásait. A tanácsnak is megvannak a saját prioritásai, illetve kritériumai. De nem szerintem nem jó eljárás az, ha azt mondjuk, hogy a, parlament, hogy a tanács ezt vagy azt úgysem fogja elfogadni. És emiatt kihagyunk bizonyos dolgokat. Az Intfeld jelentést is említették. Három külön bizottság volt ezen témával kapcsolatban eh, itt a parlamentben. Ahogy mondtam, a lényeg a költségvetés védelme az Európai Unióban. The co-rapporteur következő társjelentéstevőnek is megadom még egyszer a szót, Petri parancsolj. Köszönöm szépen, én is köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm a kollégák hozzászólását, mindenre odafigyeltem. Egyértelmű számunkra, hogy a munkát tulajdonképpen arra kell koncentrálni, hogy a két nagyon fontos és problémás kérdést kezeljük. Az első a hatály kiszélesítése, Ugyanis mindenki, aki itt van, gondolkozzon el azon, hogyha a kompromisszumban azt javasoljuk, a kettes kompromisszumról beszélek, a definíciókról beszélünk, a bizottság definícióiról, ez a második cikk, tehát azt mondjuk, hogy a jogállamiságot úgy kell érteni, hogy a az Európai Unió működéséről szóló szerződés második cikkében megjelölt értékek, valamint a kopenhágai kritériumok, a legalitás, az átláthatóság, a demokrácia és a pluralizmus, a jogbiztonság, az arbitrális eljárás a döntéshozók részéről kiküszöbölése, valamint az alapvető emberi jogok, a jog előtti egyenlőség, a három ágazat szétválasztása, tehát tulajdonképpen mindezt jelenti a jogállamiság megvalósulása, így kell eljárniuk a közhatóságoknak, ez a bizottság szövege, és ez magába foglalja a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, az emberi méltóság, a jogállamiság és az emberi jogok védelmét. Itt a kisebbségi csoportok védelméről is szó van, egy olyan társadalomban, amelyben a pluralizmus, a nem diszkrimináció, a szolidaritás, az egyenlőség és a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érvényesül. Pontosan ezt javasoljuk mi, a kompromisszumos szövegben, ez rendkívül fontos, ez egy, ez egy kritikai fontosságú, kritikus fontosságú jogszabály lesz. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekünk itt a parlamentnek megfelelő kiinduló pontot kell találnunk, és nem arról kell spekulálnunk, hogy a bizottság majd ezt elfogadja, vagy a tanács ezt elfogadja, hanem nekünk ki kell mondani, hogy mi mit gondolunk az alapvető jogokról és a jogállamokról a jogállamiságról. Tehát ez rendkívül fontos jogszabály, és ezt igenis tető alá kell hoznunk. Mindannyian tudjuk, hogy pontosan ez a feladat a 2019-es választás és az új mandátum előtt, sőt, különösen az új bizottság felállása előtt. Úgyhogy ez forog, kérem szépen, kockán. Meg kell néznünk a definíciókat, a hatály esetleges kiszélesítését az értékekre. nem csak arról van szó, hogy esetleg egy kicsit messzebb megyünk, hanem itt a kép fekete és fehér. Hogyha ennél tovább megyünk, akkor az egész javaslatot újjá kell építenünk, és meg kell gondolnunk, hogy van erre időnk. Ez nekem a problémám, mint társjelentéstevő. Gigolc úr már hozzászólt az ön nevében, nem? Köszönöm szépen. Amit én szeretnék megkérdezni az az, hogy ugye úgy tűnik, hogy vannak már kompromisszumos módosítók, legalábbis első megfogalmazásban javaslatok. Ezeket mikor kapjuk meg? Ma délután, vagy holnap reggel? Még holnap reggel előtt? mert jó lenne, hogyha ezeket megkapnánk, mert hogyha önök kilenckor találkoznak az árnyékjelentéstevőkkel, akkor addigra el kéne tudnunk olvasni ezt a szöveget. Well, we, we haven't, we haven't been... Ezt még nem vitattuk meg. De nem lenne értelmes árnyékjelentéstevői ülésünk, hogyha nem lennének meg a kompromisszumos módosítóra a szövegjavaslatok, úgyhogy mindenképpen még elküldjük a módosítókat holnap reggel előtt. Rendben van, mondja az elnök, Gigold úr is ennek örülne, hogyha itt lenne. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a kollégáknak, köszönöm a társjelentéstevőknek, lezárom az ülést, köszönöm mindenkinek.